Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit ezen a napsütéses, szeles reggelen. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy nekilássunk az érdemi munkának. Kához. First, I would like to have the agenda adopted. Any comments? a napi rendtervezettel kapcsolatban nem tudom, van-e valakinek bármiféle mondani valója, úgy látom, hogy nincs. Köszönöm, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Vannak bejelenteni valóim. Először is emlékeztetnék mindenkit, hogy 12-kor, déli harangszókor kezdődik a Libe szakbizottsággal tartandó közösülésünk, amely során az 55-ös házszabály értelmében második olvasatban eh, a ajánlás tervezeteket fordulunk el, nagyon fontos témában, pénzmosás témában. Kérem, hogy délre mindenki legyen itt, és legyen nála, legyen mindenkinél szavazókártya is. A folyó trialógusokkal kapcsolatban jó híre tudom kezdeni, tegnap politikai megállapodásra jutottunk, a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelv témájában. Gratulálunk a tárgyaló csapatnak, és Márkusz Szerbe alelnöknek, aki a háromoldalú egyeztetéseket vezette. A tanács sokat engedett, közeledtek nagyobban a harcálláspontok, és figyelembe vették a parlamentáris pontjának jelentős részét, például a fizetési eszköz kibocsátók, illetve a harmadik fél által nyújtott fizetési kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, illetve a felügyelet, az elnőzés, a biztonsági kérdések, illetve az illetékes hatóságok jelölése a panaszok esetében, illetve a díjak, valamint a távközlési kivételek témájában is megállapodott a három intézmény a kompromisszumos csomagról. Most már csak a technikai jellegű apró finomítások vannak. a, de a politikai megállapodás megszületett. FC témában A szavazás követően már két fordulóra is sor került a triológusban FC témában. Először a parlament épületében a második, a tanács épületében, holnap lesz a harmadik forduló. Tehát eh, mondhatjuk, hogy eh, igen, csak intenzív tempóban folynak a oldalú tárgyalások. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a tárgyaló csapat hétmérföldes léptekkel halad a megállapodás felé. Szeretnénk ugyanis, hogyha már eh, nyár előtt megállapodnánk, Persze még az eljárási kérdéseknél tartunk. Több kérdés, érdemi kérdéshez még nem sikerült ö, ö, hozzákezdenünk, ahol a tanács és a parlament álláspontja jelentősen eltér. Következő a tranzakciók átláthatósága kapcsolatban az első politikai trialógusra április 28-án került sor. a legfontosabb politikai kérdéseket sikerült rögtön napirendre tűzni. Az intézmények egyetértetek a közös célok tekintetében, persze vannak még különbségek az álláspontok terén, de azt hiszem, hogy némi optimizmusra ad okot az eddigi történtek, következő kör két hét múlva kerül megrendezésre. Nagyon fontos kérdés, amiről beszélni kell. Az Európai Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi felügyelet szabályozási testületekben. Szilvi Gulár ennek a témának az előadója. Azt hiszem, hogy meg is adhatjuk Szilvinek ezt a szót, csak annyit mondanék el még a kollégáknak, hogy e, több tanulmány is készült ebben a témában, amely mindenki számára elérhető. Paskos, de érdekes olvasmányról van szó. Ezek a tanulmányok az Európai Bizottság szerepét vizsgálják a különböző nemzetközi fórumokon. Azt hiszem, hogy ezek is megerősítik azt, hogy szükség volt valóban egy ilyen jelentés elkészítésére, annak érdekében, hogy javítsunk valamit az Európai Bizottság és a Parlament közötti viszonyokon, főként ezen stratégiai fórumokon való részülte tekintetében. Szívi parancsolja, tiéd a szó. Merci tous ceux qui sont là. Köszönöm mindenkinek, aki jelen van. Először némi pontosítás a hatályt, illetően ezen jelentést illetően. Nos, az Európai Unió szerepe az euró övezeté, de a 28-aké is az intézmények és szervezetek keretében, amely rendkívül széles keret, és ahogyan az elnök úr elmondotta, köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, akik különböző információkat szolgáltattak nekünk, valamint a parlament tisztviselőinek és a titkárságnak és a tanulmányi szolgálatnak, amely, akik koordinálták ezen tanulmányokat, hiszen nagyon fontos munka ez, amire még visszatérek. Nos, miért is van szükség erre a jelentésre? Azt hiszem, hogy tudatában kell legyünk annak, hogy a pénzügy nemzetközi vállása egy tény, ami zajlik jelenleg, nem ismer határokat, tehát a pénzáramlások fontosak, és egy olyan problémával állunk szemben, amely más területen is fennáll, mint például a környezet, ahol globális irányításra van szükség a válság alatt ez a koordinációs igény és a közös szabályok igénye még nyomatékosabbá vált, például a G20-ak által, ez az a szervezet, amelyet többek között tanulmányoztunk. Nos, rögtön elmondanám, hogy a cél egyáltalán nem az, hogy a nemzetközi esítés igényét tagadjuk, Persze szükségünk van arra, hogy együttműködjünk a világ más régió, régióival, például az USA-val, nagyon fontos ebben az ágazatban, vagy Ázsiával, amely egyre nagyobb teret nyer, és más feltörekvő régiókkal. Azt tehát az elképzelés, hogy legyünk tudatában ennek a jelenségnek, nem akarjuk ezt gátolni, vagy nem akarunk bezárkózni Európába, látnunk kell, hogy Európának hogyan, hogyan lehet képes védeni magát ebben a kontextusban. Két problémáról tárgyaltunk. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhattam valamennyi frakció árnyék jelentéstevőjével, hiszen ez valamennyi frakció számára kihívás, tét, stratégiai tét középtávon. Ugye itt érdekeink védelméről van szó a világban, és azt hiszem, hogy jó közös munkát végezhetünk. Két problémakört szeretnék felvázolni. Az egyik, hogy választolni kell tudnunk választóinknak arra az egyszerű kérdés, hogy ki is dönt. A legegyszerűbb kérdések a legfélelmetesebbek, ahogyan ezt gyerekként már gyakran megtanultuk. Ki dönt tehát a pénzügyi szférában, ahol ugye vannak képviselők, pénzügyminisztériumok, parlamentek, amelyek ellenőrzik a kormányokat, az európai hatóságok, mint a bizottság és egyes ügynökségek, valamint az Európai Parlament. Ugyanakkor a különböző szintek interakciója azon szervezetekkel, amelyek például szakértői szervezetek, vagy az ágazat képviselőiből álló szervezetek, vagy független szakértői szervezetek, nos ezen kapcsolatok nem világosak és ez bizalomvesztéshez vezetett, és azt hiszem, hogy ez veszélyes. A demokrácia európai és nemzeti szinten sajnálatos módon nagyon erőteljes bizalomvesztést tapasztalhat meg a döntéshozókkal szemben. Gyakran a technokraták veszik át az irányítást, és csupán a szakértők döntenek. Nos, fejlődik ez a jelenség, és gyakran ezek a szervezetek olyan standardokat alakítanak ki, amelyek nem kötelezőek, vagy olyan szabályokat, amelyek nem kötelezőek, ezek csupán orientációként szolgálnak, csak hogy nemzetközi szinten végül is aztán ezek kötelező szabályá válnak. Például a hitelminősítő ügynökségek használják ezeket a standardeket, és aztán a vállalatok is kötelezően át kell, hogy vegyék ezeket. Láthattuk itt a Bázeli Bizottsággal ezeket az orientációkat, amelyek kialakultak és amelyek hasznosak a level playing field kialakításával az USA és egyéb joghatóságok vonatkozásában. De e, itt Európában a pénzügyi e, piac e, esetében teljesen eltérő vonások vannak, mint az USA másik oldalán, és ez versenytorzulásokhoz vezet. E, Láthatjuk itt az orientációkat, amelyeket a szöveg elfogadás előtt kialakítottunk, és aztán a non-compliance alkalmazása után láthattuk, hogy itt a képviselők szándéket nem veszik tekintetbe, és ez egy problémát jelenthet demokratikus ellenőrzés szempontjából. Láthatjuk tehát, hogy itt egyfajta szürke zónák alakulnak, nem látjuk, hogy kik hozzák ezeket a nem kötelező döntéseket, és kik hozzák azokat, amelyek végül kötelezővé válnak. Nos, az intézmények összességében a jogrendszer nagyon különböző, vannak nemzetközi szervezetek, klasszikus jellegűek, például az FMI, vagy az OECD, vagy aztán vannak olyan szervezetek, amelyek magájogi szervezetek, és néha nincs is jogi személyiségük, mint a Financial Stability Board. A tanulmányok nagy része szerint, és ez volt az egyik aggodalmam már korábban is, hogy itt hiányzik egész egyszerűen az átláthatóság. A társadalom jogosan kéri a nagyobb fokú átláthatóságot, a hozzáférést a dokumentumokhoz, az ülések jegyzőkönyvéhez, arról, hogy ki hogyan foglalt állást. Tehát az átláthatóság az egyik vezérfonal ennek a jelentésnek, és ismétlem, itt nem arról van szó, hogy csökkenteni szeretnénk a szakértők képességeit vagy hatáskörét a független döntésre. Itt csupán egy politikai irányításról van szó, hogy legalább tudjuk, hogy ki hogyan dönt, hogyan születnek a döntések, hogyan, ki milyen álláspontot foglal el. Az átláthatóság lehetővé teszi az elszámoltathatóság kérdésének megvizsgálását is, a gazdasági szereplőkkel, a polgárokkal szemben, hatalmas hibákat követtek el a pénzügyi ágazatban, ez az egyik ok annak, hogy kialakult a válság, hogy a gazdasági szereplők hatalmas kockázatot vállaltak, nem felügyelték őket, nem kellett megfelelően beszámolniuk, és ennek félelmetes következményei voltak társadalmi szinten a, vagy akár az fizetők nehezedő terhek növekedését illetően is. Tehát ez az elszámoltathatóság problémája. Aztán itt vannak ezek a tanulmányok, és ezek nagyon jó áttekintést adnak erről a helyzetről. Nagyon hasznos ez a parlament számára, a hatály leírása, valamennyi szereplő felölelése, akik a biztosítás, a bank, a pénzügy területén dolgoznak, és megnézzük, hogy hogyan szerveződnek, milyen irányítás alatt állnak, ki mit csinál. Tehát egyfajta áttekintés, a panorámára van szükség leírásra, hogy mit is kell tennünk, a lehető legobjektívebb módon, nem túlságosan részletekbe bocsájtkozva, de az elszámoltathatóság és az átláthatóság problémáit szem előtt tartva. A második problémakör, amelyet felvetek ebben a jelentésben, ez az európai érdekek védelme. Hogyan vagyunk képviselve ezen fórumokon, és mi a legjobb szervezés a e tekintetben, úgyhogy tiszteletben tartjuk a felülvizsgálati hatáskört az LKB részéről, és a végrehajtási és technikai hatóságok részéről az EU-n belül, hogyan védjük tehát magunkat. Néha a bizottságnál a tagállamok mellett a Financial Stability Board vagy a Bázeli Bizottság esetében különböző számú képviselők vannak, és nem minden tagállam van képviseltetve, vagy az euróvezet nem minden tagállam ezen fórumokban. Aztán vannak olyan bizottságok, amelyek a technikai szervezetek mellett vannak, mint az ESMA, vagy az EIB, vagy a Központi Bank, és nem lehet mm, tudni, hogy az adott szervezet miért rendelkezik egy adott struktúrával, történelmi oknaknál fogva alakultak ki ezek a struktúrák. Nos, itt azt hiszem, hogy nagyon gyakorlatilag megközelítést kell választanunk, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megvédeni az európai érdekeket. Bizonyos esetekben lehet egységesített EU-s képviselet, de mindenképpen javítani kell a koordinációt meg kell őriznünk szavazataink, szavazataink számát, nem szabad széttagoltnak lennünk, tehát nagyon gyakorlatias megközelítéssel kell eljárnunk, el kell kerülnünk azt, hogy több hangon szóljunk, a kakofóniát úgymond, hogy rendezetlen módon nyilvánítsunk vélelmet, úgyhogy az egy, egyik ország nem tudja, hogy a másik milyen álláspontot foglal el, aztán az euróvezet érdekeit védeni kell, az Európai Központi Bankkal, amely jelentős szerepet játszik jegybanként, monetári szempontból, de a, sta- a pénzügyi stabilitás megőrzése szempontjából is. Tehát kérdés, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet javítani. A Delarozier jelentés, amely a felügyeleti hatóságok létrehozására irányult, szintén felhívta erre a problémára a figyelmet dolgozunk a bizottsággal, megpróbálunk különböző szereplőkkel eszmét cserélni erről a témakörről, minden jele, javaslatot várunk. Egyesek azt mondják, hogy nagyon gyakorlatiasnak kell lennünk, őrizzük meg a rugalmas struktúrákat, mások pedig azt mondják, hogy egy világ, pénzügyi világszervezet kialakításra lenne szükség. Minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk, és aztán majd jelentősben kijelöljük a prioritásokat. Ez az nem is. Azt hiszem, hogy ez egyfajta nevelő célzatú munka is, de politikai jellegű is egyben, amelynek célja az, hogy demokráciát és elszámoltathatóságot vigyünk be egy olyan szintérre, amely egy kicsit kívül áll ezeken a fogalmakon a Juncker bizottság javaslatokat tesz a 138-as cikke alapján a szerződésnek, hogy hogyan lehetne az Európai Unió képviselete egységesebb számos nemzetközi szervezetben. Erre is támaszkodunk, erre a jövőbeli döntése, és biztos vagyok benne, hogy az elnyék jelentéstevőkkel jó munkát végzünk, majd minden esetre megkíséreljük ezt. Köszönöm. Thank you very much to the rapporteur. Köszönöm a rapporteurnek. Most az árnyék előadók következnek, szép Patitikainen az RTT részét. Uh, first of all, I would like to uh, thank you, Sylvie as a reporter, to take... Először is uh, eh, eh, szeretném megköszönni a raportőrnek. Ez egy olyan kérdés és téma, amit tényleg eh, meg kell vizsgálni. Ami a fővonalakat illeti, én eh, a feltett kérdésekkel eh, alapvetően egyetértek, és eh, csak hogy rámutassak néhány álláspontra, illetve közös érdekre, az nem lett meg engem, amikor valaki azt mondja, hogy a pénzügyi piacok azok globálisak, azonban a mi rendszereink a, és reakcióink, azok leginkább nemzeti jellegűek, vagy re, regionálisak legfeljebb. Ez egy megközelítés. Aztán a másik dolog az az, hogy a gazdaságainkban és pénzügypolitikánkban a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy reagálunk dolgokra, vagy legalábbis a legjobb, amit most teszünk, anélkül, vagy ahelyett, hogy ösztönöznénk, eh, kezdeményeznénk, és eh, így módon stabilizálnánk azokat az ingadozásokat, amelyek eh, nem mindig rosszak persze az ingadozás, de ezek a nagy kilengések azok, azok, azok alapvetően negatívak, illetve a kockázatok kezelésének is ez egy megfelelőbb módja lenne. És aztán ott van az érdekkülönbség, illetve a gazdaságaink felépítésének különbsége is. Tehát ez az a három dolog, ami koherensebben kell, hogy megjelenjen a vitában. Emellett a politikai útmutatás témáját kell még körüljárni. Általában ilyen szétszórt kezdeményezések, szétszórt jogszabályok jelennek meg, ezek reakció jellegűek, amikor a piacon történik valami, és a köztisztviselőink például Bázel 3, Bázel 4, vagy más ügyekben, amikor valami történik máshol, akkor mi reagálunk. Amennyiben hatékonyabbá tudnánk, jobbá tudnánk tenni a rendszereinket, akkor a politikai lökés, a politikai vonalvezetés nem a részletekbe menően, hanem mint egy ösztönzőszerűen meghatározhatná azt az irányt, amelybe, azt a medret, amelybe mi terelni szeretnénk a dolgokat. És aztán a második dolog, köszönöm a titkárságnak a háttéranyagokat, az, az, az, a tanulmányok előásását és elkészítetését felveti a problémáját annak, hogy mennyire koherensek, mennyire konzekvensek az egyes intézmények nemzetközi szinten. Ez megint egy nagy kihívás. az EU-nak egyáltalán van-e szerepe ezekben az intézményekben? Van-e valami fajta hosszú távú üzenete, útmutatása? amennyiben van, azt hatékonyan, kellő időben adjuk -e elő ezekben az intézményekben, testületekben, amikor az előkészítő munka folyik. És valóban vezető szereplők vagyunk-e még akkor, amikor a globális döntések megszületnek. Ez mindenképpen felveti annak a szükségességét, hogy e, nagyobb koherencia legyen, amikor az EU fellép ezekben a nemzetközi intézményekben. E, egy e, jobb globális ernyőszervezetre vagy megjelenésre lenne szükség. Ugye a G20-ak jó, jó valamire, de nem az az igazán megfelelő megoldás, amikor ilyen globális témákról van szó és arról, hogy a cselekvésre sarkalják az egyes intézményeket, illetve jobb fellépést, jobb együttműködést érjenek el. A az elkészített tanulmány és az előkészületi munka, valamint ami, nem csak a miénk, hanem a bizottságé is, illetve a belső piaci scoreboardok, amelyek a különböző eredményeinket mutatják. Ugye megint csak felvetik a kérdést, hogy miért nincsen ilyen scoreboard a nemzetközi intézmények eh, munkájára vonatkozóan, és eh, mit csinálnak, mi az EU hatása erre, és mik a következő lépések és eh, kihívások. És itt lehetne becsatornázni azokat a gondolatokat, amelyeket mi globális érdeklődésre számot tartónak, vagy ott kezelendőnek tartunk, és így megjelenhetnének az EU érdekek és mechanizmusok a nemzetközi szervezetekben. Emellett úgy gondolom, hogy a parlament szerepét is át kell gondolnunk nem szabad elvesznünk a részletekben, és nem szabad késlekedni vagy késleltetni a folyamatokat, de amikor a politikai útmutatásról beszélünk, akkor egyértelműen meg kell határozni a parlament, és azon belül ennek a szakbizottságnak a munkáját, például itt eh, a scoreboard eh, ügyben is, valamint eh, annak meghatározásában, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények vonatkozásában mégis mi a mi politikánk, mit szeretnénk eh, csinálni eh, öt év múlva, vagy mit szeretnénk látni eh, tíz év múlva az idevezető útat, menetrendet, stb. Hogyan lehet mindezt a bizottság, mármint az Európai Bizottság munkaprogramjába beépíteni, anélkül, hogy plusz terheket vagy bürokratikus kihívásokat teremtenénk az Európai Bizottságon belül. Azt gondolom, hogy itt az együttműködés tényleg kölcsönös érdekek alapján mehet végbe. Fontos, érdekes téma ez. Nekem talán csak egy fenntartásom van, ajánlom ezt a raportőr figyelmébe, miért ilyen későn érkezett meg ez a tanulmány. Lehet, hogy én vagyok a lusta vagy lassú olvasó, de igazság szerint még nem tudtam a végére érni ennek az anyagnak. Nyilván a saját beosztásunk, időbeosztásunk eltervezésekor ezeket figyelembe kéne venni. Köszönöm, és azt várom, hogy jól együtt tudunk működni. Köszönöm, most az ECR részéről Ashley Fox. I forgot my own group. What, what, Time what the shame. <laughs> Uh, Marie Delvaux. Yes. <laughs> Merci. <laughs> Merci quand même. Köszönöm, azért köszönöm elnök úr, így is jó. Először is szeretnék gratulálni Szilvi Gulárnak hogy magához ragadt a kezdeményezést ezzel a jelentéssel, és a számunkra a rendelkezésünkre bocsátó dokumentumok, tanulmányok szerzőinek is gratulálnék, ezek nagyon alaposak. Három kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy evidenciának tűnik, de azért elmondanám. Fontos, hogy az emberek is lássák értsék, hogy hogyan működik e, ez a fajta kormányzás. E, jó néhány fórum foglalkozik a gazdasági e, kormányzás és a globális pénzügyek kérdéseivel. Mindannyian tisztában vagyunk a rendszerek kölcsönös egymástól függésével, és közös célunk az, hogy a lehető legnagyobb pénzügyi <clears throat> stabilitást próbáljuk a világban megteremteni. Euh, c'est la variété des institutions des... Oda kell figyelni, hogy hogyan működnek ezek a fórumok, euh, hogyan euh, állnak össze, milyen az összetételük, és fontos, hogy az Európai Unió képviselte hogyan alakul. Néha minden tagállam képviselteti magát, néha csak egyesek, gyakran ugyanazok jelennek meg ezeken a fórumokon. Más szinten szólalnak meg más hatáskörökkel bírnak, ami az állandó, az az, hogy az Európai Parlament képviselete, hát nem létező, vagy legalábbis igencsak korlátozott. Igazából azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy az Európai Uniónak van-e valami hatása, felhatása, kihatása ezeken a fórumokon egyáltalán? A digitális képviselet kvantitatívan igencsak nagy, ezt elmondhatjuk. Ennek persze meg lehet az a hátránya is, hogy visszaélhetnek a partnerek azzal, hogy a tagállamok eltérő véleményét egymás ellen kijátszák. Minden esetre azt figyelembe kell venni, hogy egyre inkább megkérdezik ezt a többszörös képviseletet ezeken a fórumokon. Egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a világ többi részéről a partnereink, készen kell állnunk arra, hogy erre valahogy pozitívan reagáljunk. A második kérdés, ami felmerül bennem, az az, hogy hatékony-e egyáltalán a képviseletünk, vagy a ráhatásunk ezekre a fórumokra, valóban proaktívak vagyunk, vagy csak reaktívak, tehát mi magunk kezdeményezünk dolgokat, vagy csak reagálunk mások felépésére. Hogyha szeretnénk pozitív, komoly hatással bírni, akkor a tagállamok között nagyobb fokú együttműködésre van szükség, mielőtt az érdemi vitához kezdünk ezeken a helyeken. Ez nem mindig van így. Ez a koordináció egyre nehezebbé válik, mert sok intézményben az Európai Uniót olyan intézmények vagy ügynökségek képviselik, amelyek igen nagy függetlenséget élveznek. Igazából semmiféle politikai elkötelezettség vagy kötelezettségvállalás nincs a részükről, ez néha jó, néha rossz. A harmadik kérdés, amelyet szerintem fel kell tennünk magunknak, az az, hogy hogyan használjunk ezt, hogyan éljünk ezzel a befolyásunkkal. hogyan születnek a döntések, mennyire átlátható az egész fórumnak a működése, az EU képviseletének a működése, a politikai szervek hogyan tudják figyelemmel követni a dolgok alakulását. A második kérdés ezzel kapcsolatban a demokratikus legitimáció. Hogyha Szeretnénk, hogy ezeket a döntéseket elfogadják, szeretnénk, hogyha a közvélemény is értené és elfogadná ezeket a döntéseket, akkor ahhoz az szükségeltetik, hogy a demokratikus részvételt növeljük, javítsuk. És talán egy negyedik kérdésre is bővíteném az elmondottakat, ez pedig a végrehajtás kérdése. Azaz, ezek mindezek az ajánlások, mindezek a döntések, amelyek megszületnek, ezeket hogyan ültetjük át a gyakorlatba itt az Európai Unióban? Segíte ez nekünk valamiben? Szolgálja ez, ez a mi érdekeinket? nagyon hosszú alapos dokumentációról van szó, még csak az elején tartok, úgyhogy ezek még csak az első kérdéseim, amelyek az eddig orvosodokkal kapcsolatban felmerültek bennem. Nagyon fontos dosszié ez, ezért mindannyiunknak jó munkát kívánok ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, és most már ténylegesni Fox következik. Ó, köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm Szilvinek és a többi árnyék előadónak, akik nélkül nem működne ez a vita. Kilenc háttéranyag készült, Nos, bevallom őszintén, hogy nem olvastam el az összes anyagot jó magam, majd ezt ráviszem az asszisztenseimre. De áttekintést adnak arról, hogy az nemzetközi intézményekben betöltő szerepéről, ezen dokumentumok következtetéseit alaposan érdemes lenne egy workshop keretében is megvizsgálni. Örülök annak, hogy egy pragmatikus, ideológiamentes megközelítést alkalmaz Szilvi hiszen nemzetközi szervezeteknek se szeri se száma ezen a téren, különböző testületekben az Európai Unió különböző szerepet játszik. Fontosnak tartom, hogy a választók tudják, hogy ki felelős egy-egy döntésért kifelelős, a lehető legnagyobb mértékű átláthatóság mindig üdvözlendő fejlemény. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy Szilvi azt mondta, hogy nem ideológiai megközelítést alkalmaz majd. Remélem, hogy ez a jelentés nem lesz egy eszköz arra, hogy minden szervezetben maximalizálni kell az Európai Unió vagy az Eurózóna szerepét. Nem szabad, hogy ez legyen a célunk, Szerintem a állam az igazán elszámoltatható. A nemzeti kormányokat tudják az emberek, a kormányokon tudják számon kérni, hogy mit tesznek. A választóim hozzám jönnek és megkérdezik, hogy a pénzügyi piacok terén mit teszünk a dolgok szabályozása érdekében. Éppen ezért úgy érzem, hogy koordinálni kell a megközelítésünket, amikor többi szám első személyről beszélek, akkor a tagállamokra gondolok persze. A koordinált megközelítés persze nem jelenti azt, hogy mindig, mindenáron egységes álláspontra kell helyezkednünk. Szívivel és a többi árnyék előadóval remélem, hogy jó lesz a munka, ha valóban ideológia mentes lesz ez a jelentés. Köszönjük Ashley Foxnak! Miguel Diagas nem látom. Nem, nincs itt. Sven volt következik tehát. Köszönöm. Um, Köszönöm. Az én frakcióm nevében is szeretném megköszönni um, Szilvi Gulárnak ezt a munkát azt gondolom, hogy ezek a munkaanyagok, amelyeket csatolt, illetve a megjegyzések is azt mutatják, hogy tényleg egy közös, közösen megválaszolandó kérdésről van szó. Ismételni nem akarom azt, amit, amit itt mondtak a kollégák. Ashley, a kezdőbe, a kezdő megjegyzésedből is az derül ki, hogy a Nagy-Britanniának nem szabadna, miért nem szabad el e, hagyni az Európai Uniót. Az, hogy azt mondtad, hogy nem olvasod el és nem is fogod, mert az asszisztensedre bízott ki, ez az angol humor nagyon hiányozna nekünk. Én se olvastam még el egyébként. De azt gondolom, hogy a, a, a brit humor nagyon hiányozna, még akkor is, hogyha a nemzetállamban vetett hitedet hitetben nem osztozom, nem azt gondolom, hogy a nemzetállam örökérvényű, A, az európai intézm, az európai befolyás maximalizálásáról is beszéltél aggodalommal, esli Ezt is értem. Vannak jogos kérdések, amelyeket felvetnek a tagállamok, illetve vannak olyan, vannak olyan fórumok, ahol, ahol egyes tagállamok jelen vannak, a többiek, illetve az EU nincs, és ráadásul ott megosztottak, mert nem egységes állásponton vannak, ami ráadásul az Európai Bizottság Európai Bizottság szerepét is alássa, mert a tagállamok egy része nem fogadja el, hogy az Európai Bizottság legyen az EU tagállamainak a hangja ezeken a fórumokon. De a, a kérdés, ami felmerül itt, az az, hogy hol kezdődött Európa. Európa és az Európai Unió az úgy kezdődött, hogy a szorosabb nemzetközi együttműködés vagy integráció elvét össze akartuk egyeztetni a, a demokrácia elvével. Most először sikerül az, hogy nagyobb látláthatóságot, elszámoltathatóságot, tisztességességet hoztunk létre, itt a parlamentre is gondolok, miközben mindez túlmegy az egyes tagállamok határain. A testületeknek a, a szükségessége miatt most tényleg elszaporodtak ezek a szervezetek és hálózatok és, és stb. Ugyanezek a kérdések az átláthatóság és elszámoltathatóság merülnek fel ezekben a nemzetközi szervezetekben is, amit az EU valamilyen módon kezelni tudott. A munkaanyag is azt mutatja, hogy ezt az átláthatósági igényt nem sikerült minden szervezetben kielégíteni jó lenne tudni, hogy melyik szervezetben, melyik tagállam milyen, milyen álláspontot képviselt, hogy számoljon el vele, illetve a lobbiknak milyen szerepe volt, hogyan befolyásolták ezeket a szervezeteket. Az az egyoldalúság, ami már Brüsszelben is megfigyelhető ebben az értelemben, problémás. Tehát a nagy globális cégek azok jobban képesek befolyásolni az EU-t, illetve más szervezeteket, mint a közepes vagy kisebb cégek. Ezek a problémák egyébként globális szinten felerősödnek. Mindenki tudja, hogy az IFF a Bázel bizottság, Bázeli bizottság lobbizásában nagyon sikeres volt, miközben a közérdeket képviselő szervezeteknek ugyanilyen sikereket nem sikerült elérniük. Fontos tehát azt megvizsgálni, hogy mi történik az elszámolthatóság, átláthatóság igényével, akkor, amikor újabb szervezetek állnak föl, például a Regulatory Corporation System, amely a TTIP-nek lenne része. Tehát épp ideje, hogy ezt a vitát lefolytassuk, épp most, és meg kellene beszélnünk a, azt is, hogy az Európai Parlament hogyan számoltatja el az Európai Bizottságot a, az ezer nemzetközi szervezetekben végzett munkájával kapcsolatban. Tehát fel kell tennünk a kérdést, megkérdezni magunktól ebben a szövegben is, hogy a Lisszaboni szerződés demokráciára vonatkozó kitételei azok kiterjednek-e ezekre a nemzetközi szervezetekre, illetve arra, hogy hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Én azt remélem, hogy jól együtt fogunk tudni működni ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Pervás Beres. Pervás Beres következő. Merci beaucoup, je crois que c'est une réflexion. Köszönöm, azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez az együtt gondolkodás, amit elkezdünk, és a parlamentnek fel kell szólalnia ezzel kapcsolatosan, amit a bizottság elkészített. Nos, két dimenziót szeretnék kiemelni, amelyek fontosnak tűnnek számunk, számomra. Az első a szubszidiaritás és az arányosság kérdése, akár az EU-n belül is azaz a külső pozíciót, illetően ahol a tagállamok vagy az európai orgánumok hatáskörei lehetővé teszik a jó együttműködést. Itt vannak például a könyviteli, a számviteli sztenderdek. Láthatjuk, hogy itt az európai érdeket jól képviseltük az a folyamat egésze során. És aztán megfordult ez az egész folyamat, de mindenképpen egy reform született, némi nehézséggel, mert a könyvitel számos területén nem kell a nemzetközi szabályokat átültetni, arra van szükség főként, hogy jobban koordináljunk a nemzeti hatóságok között. Tehát ez a szubszidiaritás kérdését teszi föl, veti fel, de itt az európai érdek érvényesítés erősségére kérdése merül fel az EU-n kívüli világ felé. A második dolog, itt ugye különböző kezdeményezések összekapcsolásáról van szó, amelyek eltérő jellegűek. Ami az európai érdek képviseletét illeti, az erre irányuló kérdést érdemes feltenni, hiszen a bázeli ügy az egyik legégetőbb, legjelentékenyebb kérdése tekintetben, vagy a bankunió kérdése, de van itt egy olyan szempont, amely aggaszt, és ez a könyviteli normák világára vonatkozik, az, hogy egyre erősödik a koordinációs struktúra a nemzetközi szervezetek között és azokon belül, illetve a, jel, a magán jellegű egységek között, amelyek egyre inkább meghatározzák a nemzetközi szinteret. Nos, a szakbizottságunk megvizsgálta a könyvviteli normákat, itt készült egy javaslat is e tekintetben, azaz, hogy hozzunk létre egy felülvizsgálatot, erőteljes kapcsolatot az ESB és a szabályozó, a nemzetközi, szabály, nemzetközi szinten elismert szabályozó struktúrák között. Például itt van az FMI, az ISB e felismerte, hogy itt egy veszély leselkedik, és létrehozta a monitoring grupot, de annak lehetősége, hogy megszervezünk, kilakítsunk egy megközelítést, amely a közérdeket szolgálja, ez mindenképpen egy olyan dolognak tűnik számomra, amelyet közelről nyomon kell követnünk. Most itt nem új szervezet létrehozására van szükség, hanem az FMI fejlesztésére. Itt a az Európai Unió képviseletének szemszögéből természetesen felmerül az is, hogy hogyan tudunk mi a nemzetközi szervezetekhez hozzájárulni, és a második aggodalmam, hogy ugye itt a szakértők a partikuláris érdekeiket képviselve szerveződnek, és itt globális kockázatok alakulhatnak ki a pénzügyi stabilitás tekintetében, vagy a forrás allokáció vonatkozásában. Maletić, Igyana Maletić. képviselőasszony. Szili, na, uh, Köszönöm szépen. Szilvinek én is szeretnék köszöntet mondani ezért a kezdeményezésért. Nagyon fontos, hogy a felépésünk koordinált, legy, koordinált legyen a nemzetközi pénzügyi fórumokon. Több tagállamban is illetve több fórumon is, gondolok a világbankra, a nemzetközi valutalapra, és így tovább, és tovább szükség van az intézményi reformokra. Fontos az Európai Unión belül bármit is tegyünk, az mindenképpen koordinált felépés legyen, gondolok például az Európai Szemeszter intézményére, és az Európai Bizottság és a Parlament ajánlásai alapján járjanak el a tagállamok, hiszen hogyha nem harmonizált a fellépésünk, akkor nem járhatunk eredménye. Éppen ezért vélem úgy, hogy nagyon fontos jelentés ez, ami előttünk fekszik, és örülök annak, hogy erről valóban érdemi vitát kezdtünk. Now. Köszönjük szépen, Szilvi Gulárt előadóként záró szóra Adom meg szívnek a szót. Euh, d'abord, merci. Először is szeretném megköszönni mindenkinek az építőjelegű jellegű hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ez a vita, ez az eszmecsere igencsak konstruktív jellegű. Fontosnak tartom, hogy ezt a, ezt a lényeges témát végre érintsük az Európai Parlament nevében. A konvergencia témájával kapcsolatban valóban így van, Pitikainen eh, asszony is, Emtelenvok asszony is, hogy proaktívak legyünk. Úgy, számomra úgy tűnik, hogy a demokrácia nem csak arról szól, hogy utólagos ellenőrzést gyakorlunk, hanem sokkal inkább azt is, hogy irányítsuk aktívan a dolgokat. Köszönöm, hogy mindketten utaltak erre, pontosnak tartom én is kiemelni. nem a parlament befolyását kell igazából védenünk, hanem azt, amit mi képviselünk. Nem magunknak kell a hatalmat vagy hatáskört magunkhoz ragadni, nem ez a célunk, hanem az, hogy az állampolgárok érdekeit tudjuk érde érdemben védeni. Sven Gigot beszélt arról, hogy az Egyesült Királyságot valóban érdemes bent tartani az Európai Unióban. Ashley Fox valóban kiváló kollega, és annak örültem nagyon, hogy a pragmatizmusomat dicsérte. Jó lenne, hogyha a brit konzervatívok, hogy olyan pragmatikusok lennének az unióval fenntartott kapcsolatokban. Valóban én elkerülöm a az ideológiai elfogultságot. Jó lenne, hogyha Ashley, ti is így tennétek az Európai Unióval kapcsolatban. az uniót alkotó tagállamok összeadódott befolyását tudjuk igazából érvényesíteni a nemzetközi fórumokon. Az eurozónának az Egyesült Királyság nem tagja, úgy érzem, hogy ugyanakkor mégiscsak közösek az érdekeink, illetve igen közel állnak egymáshoz. Az euró mm, és az azzal kapcsolatos érdekeket meg kell védeknünk azok tagállamok számára is fontos, akik nincsenek bent az eurózónában, hiszen nyilván az Egyesült Királyságnak sem érdeke, hogy instabilá vagy gyengévé váljon az euró és az eurózóna, és pont a pénzügyi fórumokon az Egyesült Királyság is sokat segíthet nekünk ebben a sokszínűségről beszéltünk, de azt hiszem, hogy ez ügyben pragmatizmusról kell tanulbizonyságot tennünk. Bármi, ami közelíti a tagállamokat egymáshoz, az fontos lehet. Egy alapvető fontosságú elvet kell itt megemlítenünk, amelyet, mint hogyha szemerről teljesztettünk volna, ez pedig a tisztességes együttműködés elve, a hol van a lojális együttműködés eh, szelleme? Persze nem az elmszett államok végét akarja senki, de amikor bizonyos nemzetközi szervezetekben felszólunk, vagy eh, eh, akkor, ahogy azt a fociban mondják, van egy harmadik félidő is, tehát Alapvetően azt kell, hogy a célunk legyen, hogy az Európai Unióban meghozott döntéseknek próbáljunk valahogy érvényt szerezni, és ezeken a nemzetközi szinteken, fórumokon is. Ez a közös célunk. Nem egymásra kell újra mutogatni, másra terhelni vagy tolni a felelősséget, nem közös felelősségvállásra, közös felépésre van szükség, hiszen ez közös felelősségünk, összefogunk, amikor ez nekünk jó, és amikor nem szolgálja az érdekünket, akkor pedig széthúzzunk. Az eurozóna képviselete a nemzetközi valótalapban például egy ilyen kényes kérdés. Tehát azt hiszem az elmúlt években tényleg nagyon sok dolog átalakult, nagyon sok új fejlemény van, valóban egy nemzetközi jelleg kidomborodását figyelhetjük meg ezeken a fórumokon is az elmúlt években, és Sven Gigold is elmondta, hogy igen, Európában alapvet alapvetően, még akkor is, hogyha bizonyos területeken szerény eredményeket értünk el, mégis ez egyetlen olyan terület, vagy olyan zónája világnak, ahol valóban a demokrácia, jogállamiság terén azért büszkék lehetünk az elért eredményekre. De asszony beszélt a legitimáció kérdéséről. akikkel beszéltem E, erről a kérdésről, ők is megerősítették, hogy a világ szinten, vagy globális szinten e, azt várják e, Európától, hogy több szabály, több nagyobb fokú jogállamiságot, demokratizálódást ezt várják tőlünk tulajdonképpen ezeken a nemzetközi fórumokon. És köszönjük Szivigulárnak, a lojális együttműködés elvére emlékeztetett bennünket. In the treaties, time... Ez valóban szerepel a szerződésünkben, ezt ne felejtsük szem elő. Lássuk a menetrendet ezzel kapcsolatban. Sorry to interrupt you. Elnézést, hogy megszakítom, elnök úr, de az árnyék előadók kértek valamit, hogyha még időre van szükségünk, mert kilenc fontos tanulmányt is át kell rágnunk, hogyha a menetrendről meg is állapodtunk, most raportőrként, előadóként Nekem nem okoz gondot, hogy kicsit egy kis időt kapjunk még, tehát hogy ha kicsit eltoljuk a határidőket, persze ez a többiek döntése lesz, én csak annyit mondanék, hogy rugalmas vagyok ez ügyben. Hmm, nekem sem okoz problémát, hogy a menetrendet módosítsuk, hogyha az előadónk és az árnyék előadók ezt szeretnék, nyitottak vagyunk minden ilyen javaslatra. Július közepén szeretnénk eh, először eszmecserét folytatni a jelentés tervezetről, módosító nyitványok benyújtása szeptember, szeptember vége. Is needed, eh, we will eh, of course inform you about... Hogyha több időre van szükségük, hát csak szóljanak, majd mindenki tájékoztatunk, hogyha menetrendben változás következne benne. Köszönjük szépen. Folytassuk a következő napi rendi ponttal ami nem más, mint az adókikerülés és kiátszás, mint kihívás a fejlődő országok irányítása a szociális védelmi és fejlődése számára. Ügbájé a vélemény előadója, a módosítások megvitatása következik. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy milyen fontos téma ez, ami ráadásul nagyon is illeszkedik a mi munkánkhoz, illetve a TAX bizottságban folyó munkához. 98 módosító indítvány érkezett, meg is adom Ügg Bájénak euh, Köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok valamennyi árnyékjelentéstevő kollégának, akik együttműködtek velem a jó együttműködésért. Elemeztük ezt a jelentést, és a cél az volt, hogy a legszélesebb kompromisszumot alakítsuk ki most a vélemény szavazási napja a LuxLeaks eseményt követi, és ezért nagyon fontos, hogy az adóügyi prioritásainkat világosan kijelöljük, felépünk az adóelkerülés ellen, és a fejlődő országok esetében is fontos az adócsalás ellen hatékonyan fellépni, mert ez veszélyt jelent az összes ilyen ország számára. Ez alapvető a társadalombiztosítás, az egészségügy, az oktatás, illetve a gazdaságunk fejlesztése szempontjából. Éppen ezért világosan meg kell határoznunk az adóparadicsom fogalmát, hogyha világos meghatározásra jutunk, és kidolgozunk egy fekete listát olyan országok felsorásával, felsorolásával, amelyek nem megfeladógyi praktikákat alkalmaznak, akkor tudjuk ezt a kérdést megoldani. Fontos a közös konszolidált válti adóalap létrehozása is, és ez azért érdekes, mert az adóharmonizálás a vállalatok esetében fontos lenne, ugyanis a verseny esetében ez egy megfelelő megoldást jelentene. Aztán itt van az agresszív adótervezés a harmadik országok vonatkozásában. Itt egyrésztről a kettős adóztatás elkerülésére irányuló szabályokat hatékonyabban kell alkalmazni, gyakran nem is fizetnek a multik adót, vagy csak csekély mennyiségűt. Másodszorban azt kértük a bizottságtól, hogy hozzon létre egy irányelvet, antidepsz irányelvet, azaz, hogy a, gyakorlatilag ott kelljen az adót fizetni, ahol a gazdasági tevékenységet végrehajtották, ez célozna ez. Aztán fontos az adóügyi információk autentikus cserére irányuló rendszer létrehozása, a, fejleszt, a fejlődő országokban is, és fontos az, hogy egy olyan mechanizmust hozzunk létre, amely ö, igazságosabb, méltányosabb az európai országokban és a harmadik országokban egyaránt. Köszönöm. Now for the EPP. Köszönöm. Fandenker Lare, EPP. Köszönöm. Szeretném megköszönni az együttműködést a raportőrnek, ami engem illet a kompromisszumok komoly része elfogadható. Jó eh, egyensúlyi álláspontot képviselnek, különösen ami az országokért jelentést eh, illeti, ott azt gondolom, hogy jó egyensúlyi állapotot sikerült eh, találni azzal, hogy általános bürokrácia csökkentési felhívás is van ebben. Néhány dologgal nem értek egyet, ott részenkénti szavazásra gondolok. Először is a társasági adó minimum szintje ilyen téma. Az alap, tehát az alap adó ráta harmonizálásáról nincs szó. Emellett az adóparadicsomok jobb definiálása témájában az OECD munkájára szeretnénk utalni és arra, hogy megbízunk ebben az intézményben. Összességében egy kiegyensúlyozott jelentés. Köszönöm a raportőrnek a nyitott hozzáállást, konstruktív hozzáállást. Köszönöm. Most az ECR részéről Beatrix von Stor következik. Én köszönöm szépen az együttműködést. Bai úr, az ECR nevében talán azokat a pontokat emelném ki, amelyek esetében nem értünk egyet, vagy más megközelítést képviselünk. A jelentés lényege, hogy a fejlődő országokban az adó alapot ki kell terjeszteni, az adókulcsokat növelni kell. Röviden, a fejlődő országok az adó bevételeiket illetően hasonló szintre kell, hogy jussanak, mint a fejlődő országok. Azt hiszem, hogy ez egy hamis sorrend, téves sorrend. Azt hiszem, hogy a fejlődő országok esetében először biztonságos tulajdonjogokat kell teremteni, korrupciómentesíteni kell az igaz, a bürokráciát, az adminisztrációt, az adóügyi szabadság is nagyon fontos, valamint a független igazságszolgáltatás, a jogállamiság, Hogyha ezeket a dolgokat bevezetik és megvalósítják, akkor ezt követően lehet emelni némileg az adókulcsokat, hogy olyan alapellátást hozzunk létre, amelyek, amely jelenleg még nincs biztosítva ezen országokban. De ami a beruházások környezetét illeti, mind külföldön, mind pedig az adott országon belül, eh, ez szintén javítani kell, és csak akkor léphetnek ezek az országok versenyre velünk, és jobban fejlődni. Azt hiszem, hogy ez téves ez a sorrend, hogy először emeljük az adókat, és töltsük meg a kincstárat ezekkel a bevételekkel. Thank you for the ALDE group. Petri. Köszönöm az ALDE részéről, Petri Jezek következik. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm a raportőrnek a munkáját, nagyon ambíciózus volt a hozzáállása, illetve az, ahogy elindult, ugyanakkor konszenzusra törekedett. Én a véleményt továbbra is ambiciózusnak tartom, ugyanakkor reálisnak is, figyelembe veszi a fejlődő országok sajátosságait, ami nélkül az adó elkerülésre és adócsalásra eh, nem, adócsalásról nem tudnánk beszélni eh, ezekben az országokban. Néhány általános megjegyzésem lenne például az, hogy eh, egyelő esélyeket ír elő, vagy írna elő a szöveg az adópolitika, illetve az adóügyi információk cseréje vonatkozásában a fejlődés fejlett országok között, valamint kísérleti projekteket írna elő, mert ezek révén lehetne a fejlődő országok közigazgatási kapacitását javítani. Emellett azt az elvet is kidomborítja, hogy az összes ágazatban a multiknak országonkénti beszámolókat kellene leadnia, miközben ezt teszik, természetesen eh, oda kell figyelni, hogy a KKV-k bürokratikus terhe ne, lő, ne nőjön. Összességében tehát egyszerre ambiciózus és reális a jelentés, ezt gondolom, hogy tudjuk támogatni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. A GUE részéről megint nincs senki. Éva Zsoli a zöldekről, zöldektől. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Üg Bejének a munka minőségéhez, és ahhoz az érzékenységhez, és ez ritka, mert azok közé tartozik, akik megértették, hogy a multik adó magatartása az nagyon is kapcsolódik, eh, különösen az afrikai országok fejlődéséhez. A tegnapi tax meghallgatáson is eh, azt tapasztaltuk, eh, hogy a nagy négy könyvvizsgáló cég magatartása mennyire elfogadhatatlan, és mennyire védelmezik azt a jogot, hogy továbbra is optimizálják az adózást, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nem is fizetnek adót. Egyfajta vakság is megfigyelhető itt, az ő részükről is, de a miénkről is, ha ezt hagyjuk. Tehát köszönöm Bejé úrnak, ezt a munkát, eh, minden aspektusára kitért ennek a témának. Nagyon fontos, eh, hogy, ahogy a kompromisszumokban is szerepel, hogy a parlamentünk eh, egy közös adóügyi rendelkezést fogadjon el, beleértve a minimum rátát is adóalapot, közös adóalapot is. E, és e, azzal is egyetértek, hogy fel kell vázolni az adóparadicsomok e, listáját, ami pedig a multik részére előírandó országonkénti lebontású beszámolási kötelezettséget illeti, ezt is támogatom. A részvényesek jogairól a Juriban van téma, van szó, és ott is Eh, sor kerül a szavazásra. Remélem, hogy a 63-as eh, módosítást eh, el fogják fogadni, el fogjuk fogadni, mert a társasági jog reformját szeretné elérni, illetve olyan mesterséges struktúrák létrehozásának tilalmát az adóparadicsomokban, amelyek révén lehetővé válik az a fajta adóügyi tevékenység, amelyet látunk. Köszönöm. Eh, raportőr kap újra szót. Sorry, Mr. Marias has asked the floor. Marias eh, úr még szót kért. Köszönöm, elnök úr. Az adóelkerülés és az adócsalás nagyon komoly problémákat okoz egy sorországban a probléma ugye abból fakad, hogy nincs elég bevétele az államnak, amely aztán dominó hatással jár az egészségügyi kiadásokra, oktatási kiadásokra, stb. Ez jellemző eh, például az én hazámra is, Görögországra. Vannak olyan technikák, amelyeket az oligarchák Görögországban alkalmaznak arra, hogy eh, adóparadicsomokon keresztül, mesterséges vállalatokon keresztül elkerüljék az adózást ez nagyon komoly következményekkel jár Görögországban, mert egész egyszerűen nem jót az állam bevételekhez. Emellett azt is látjuk, hogy egyes tagállamok adóversenyt folytatnak az Európai Unión belül, ami azt jelenti, hogy különösen a multikat támogatják, és arra próbálják rábírni, hogy helyezze át, helyezzék át a székhelyüket az adott országba, ezzel lehetővé teszik számukra, hogy ne fizessenek adót. A LuxLeaks botrány erről szól. A, amennyiben nem kezeljük ezt a problémát, akkor folyamatos lesz az adóelkerülés problémája az Európai Unión belül is, és különösen az eurozónán belül. Tehát olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek révén a nagy multik haszna ott kerül megadóztatásra, ahol az a haszon keletkezik. És ahol ezek a multik ténylegesen a pénzt megkeresik. Ne engedjük meg, hogy ezt a kreatív eh, eh, könyvelést eh, folytathassák, és ezzel elkerülhessék az adófizetést. Ez az egyik legfontosabb eleme ennek a jelentésnek, és ezek olyan kérdések, amelyeket a gyökerénél kell kezelnünk. Olyan eljárásra van szükség, amelyek révén fel tudunk lépni az adóparadicsomok ellen, ahol az adó elkerülés folyamatos probléma. Köszönöm. Oh, Most pedig a raportőr kapszol. Oui, merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Marias kollégánk véleményére vonatkozóan számos információt tudok adni, de nyilván az ECON véleménye a fejlődő országokkal foglalkozik, és emiatt támogattuk azt a tényt, hogy fontos a reporting témakörén országokra lebontva dolgozni, hogy az adóztatás ott történjen, ahol az adott tevékenységet végezték. Lehetne tovább is menni, de azt hiszem, hogy a tax bizottság kell számos intézkedést, hogy létrehozzon, amely tud majd az ön észrevételére válaszolni. Még egyszer köszönöm az elnyék jelentéstevőknek. Azt hiszem, hogy ma délután meg tudjuk szavazni ezt a szöveget. Kompromisszumra volt szükség, megpróbáltam egyesíteni a nézőpontokat, hogy a lehető legerősebb kompromisszum alakuljon ki, és remélhetőleg nem sokára szavazni tudunk erről. Köszönöm. We'll vote this afternoon. Köszönöm, ma délután fogunk szavazni. A Deves szakbizottságban pedig június 1-én kerül sor majd szavazásra az ötös napi rendi pont statisztikákkal, fizetési mérleggel szolgáltatások nemzetközi kereskedelmi és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák, jelentés tervezett megmutatása, Sven Gig volt az előadónk, Sven meg is adom a szót neked, parancsolj. Chair, thank you very much, Chair, colleagues, um, to... Elnök úr, kedves kollégák! Roppant izgalmas témával van dolgunk ismét, mert alig várom, hogy belevágjunk. A 2005 184-es rendelet részét képezi annak az európai jogszabályi keretnek, amely a tagállamok gazdasági helyzetének alakulását kívánja mm, figyelemmel követni. A megbízható statisztikák elengedhetetlenek ahhoz, hogy valóban tisztálásunk az ügyben, hogy ezek a pénzügyi adatok hogyan alakulnak. Ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy a tagállami gazdaságpolitikák megfigyelnek az uniós iránymutatásnak, illetve az európai gazdaság irányítási keretnek. Konkrétában a megbízható statisztikák elengedhetetlenek ahhoz, hogy figyelemmel kövessük a makrogazdasági eh, egyensúlytalansági folyamatban foglaltak értelmében. Nos, a nemzetközi tőke mozgásokra eh, vonatkozó szabályokat módosítani kellett, ahogy ezek egyre nagyobb méreteket öltöttek. A különleges célú eh, pénzügyi eszközök a tőkeáramlásokat mindkét irányban Mm, megnövelték volumenben, éppen ezért nagyon egyre nehezebbé vált ezeket figyelemmel követni. A többszörös könyvelést így nagyon nehéz elkerülni. Sajnálatos módon így az agresszív adó tervezés egyre gyakoribbá vált. A 2005 per 184-es rendelettel kapcsolatban két célunk van. Először is a jogalkotási javaslat, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, valódi lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy a BOP, ITS és FTI típusú statisztikákat átláthatóbbá, egyszerűbbé tegyük, illetve a legfrissebb jogi fejleményeket kihasználva megbízhatóbb eszközét tesszük ezeket a statisztikákat a gazdaságpolitikai döntések kiszolgálásának érdekében. Ahogy az Európai Bizottság jogalkotási javaslatában rámutatott, a rendeletet frissíteni kell annak érdekében, hogy illeszkedjen azokhoz a szobályokhoz, amelyek az Európai Unióról szóló működéséről szóló szerződésekben lefektetett delegált és végrehajtási aktusok szabályoknak felelnek meg. Tisztában vagyok azzal, hogy a BOP, ITS és FTI statisztikákat jelentősen lehetne javítani azáltal, hogy a beszámolási kötelezettségeket eh, átalakultjuk eh, annak érdekében, ahogy a 19-es, 20-as és 21-es módosítóindítvány is leírja, ezeket a nagy pénzmozgásokat eh, így tudjuk figyelemmel követni egyébként az egyes melléklet technikai módosítását javasolja ez. Anélkül tudjuk így ezt megvalósítani, hogy óriási és statisztikai erőfeszítéseket hárítanánk a tagállamokra. A 12-es módosító indítványban a nyomunk követhetőség és az átláthatóság érdekében azt javaslom, hogy három új fejleményt is használjunk ki, újítást, például Global Legal e- e- Identity Identifier az OECD keretbe illeszkedve javítja a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos információkat. Kettes. A tényleges tulajdonossággal kapcsolatos bejegyzések elejét vették a pénzmosásnak harmadsorban a koordinált külföldi direkt befektetésekkel kapcsolatos eh, IMF szabályokat is átültethetnénk így. Az nyomon követhetőség és az átláthatóság a BOP, tehát Balance of Payment-tel kapcsolatos, fizetésmeleggel kapcsolatos statisztikák terén sokat segíthetnek. A 14-es módosító indítvány értelmében a rendelet keretében készülő statisztikák különbséget eh, tennének eh, a zöldmezős beruházások, illetve a cégfelvásárlások felvásárlások formájában megvalósuló működő tőkeberuházások között, hiszen nem mindegy, hogy ez a gazdasági változást hozzá, vagy egész egyszerűen csak tulajdonosváltást jelent. Az Eurostat együttműködés elengedhetetlen más nemzetközi intézményekkel, hiszen ezek az intézmények a rendelet alá tartozó statisztikákat gyártanak, gondolok itt a Nemzetközi Valuta Alapra, illetve az OECD-re. Ez a fajta együttműködés, a tapasztalatcsere, azt hiszem elmondhatjuk, hogy a fizetési mérlegre vonatkozó statisztikák szimulálnak javulást hozhatja. A 18-as módosító indít, indítvány értelmében az Eurostat a nyilvánosságra hozott BOP, ITS és FZ típusú adatokat, tehát amit nyilvánosságra hoznak, annak a színvonalát mindenképpen javítani kell. Célja a jelentésemnek, az őszabani szerződés rendelkezésehez igazítsuk az említett 2005 per 184-es rendeletet. A 10-es, napi, a 10-es módosító értelmében az Európai Bizottság nem jogalkotási jellegű általános alkalmazási érvényű aktusokat fogadhat el abban az esetben, hogyha egy konkrét jogszabály megvalósítása célja ez, 293-as cikk értelmében a végrehajtási hatásköröket kapja meg így az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy a jogilag kötelező érvényű uniós jogszabályoknak érvényt szerezzen, ahogy a 291 per 2-es cikk rendelkezik az adatmozgásra vonatkozó rendelkezések, lásd első melléklet, nem tűnnek e, elengedhetetlen vagy létfontosságú elemeknek, mégis olyan elemei ezek a szabályoknak, amelyek a lényegét érintik, éppen ezért jogalkotási javaslatokkal kell ezt, ezeket átalakítani, ezeket a társjogalkotók fogadhatják el. EU reports represent, in my opinion, rather non-essential. Fontos tehát a érintett hatáskörök és jogalkotási aktusok nem eszenciális elemeitől lehet ezeket különíteni, ezért a jelentése megfogadását követően azzal is foglalkoznunk kell, hogy a minőségi normák a nem létfontosság elemeken hol mennek eh, túl. Azt hiszem, hogy a módosított preambulum bekezdések jól tükrözik ezt a célt. A tanács még eh, tanácsban még sikerült egy általános megközelítést elfogadni, ezért eh, úgy érzem, hogy fontos beszélni arról, hogy az Európai Bizottságnak, a CMFB-nek konzultálnia kell azzal a szakbizottsággal, amely a vonatkozó statisztikákkal foglalkozik, minden olyan kérdésben, amely a hatásköréhez tartozik. Az Európai Bizottság delegált aktusait korlátozni kívánatos, ez ugyanakkor nem változtatja meg azt a statisztikai keretet, amely nagyon szakmai jellegű harmadsorban, a jelentés tervezetem és, az, és a tanács általános megközelítése közötti nagy különbség, illetve az egyetlen elvárásunk az, hogy az egyes mellékletet ne módosítsuk. Az árnyék előadókkal komoly munkát végeztünk, ez alatt nagyon érdekes ellentétre derült fény. Egyrészt a tagállami statisztikai hivatalok, az Európai Központi Bank, a tagállami központi bankok és az Európai Bizottság hatáskörei között némi átfedést találtunk, illetve ellentmondásokat. Az eladók és szakértőik segítségével megpróbáltunk az érintett feleket egy asztalhoz leültetni, hogy megoldást találjunk erre, ez nem vezetett igazából sehova, így most már álláspontot, álláspontra, valamilyen álláspontra kell helyezkednünk. Remélem, hogy ezt a pragmatikus megközelítést a kollégáim is támogatják majd az árnyék előadók, hiszen végső soron egy olyan megoldást kell találnunk, amely biztosítja, hogy a színvonalas statisztikai adatok rendelkezésre állnak, ugyanakkor a demokratikus elvek sem sérülnek, éppen ezért fontosnak tartom, elmondani, hogy ez a jelentés egyértelmű iránymutatást eh, ad erre vonatkozóan. Most pedig érdeklődve várom a kollégák véleményét, biztos vagyok benne, illetve biztosítottam önöket arról, hogy ez a jelentés komoly politikai eh, nehézségeket nem okoz majd az eh, Európai Parlament falain belül. Thank you to the rapporteur also for his final... Köszönöm a raportőrnek a záró gondolatait is, és Tudjuk azt, hogy a bonyolult szerződési szerkezet miatt különböző előjogok ütköznek a statisztika területén, amelyek a gyakorlatban nehézségeket okoznak akkor, amikor ilyen jellegű jogszabályt akarunk létrehozni. Ennek tudatában vagyunk, és ennek fényében reméljük azt, hogy a különböző intézmények megfelelően tudnak együttműködni annak érdekében, hogy jó megoldást találjunk. Például az ön jelentésében is, de tudom, hogy ez nem könnyű. A néppárti árnyék előadó nincs itt, Alessia Moszkának adom meg a szociálisták részéről. Köszönöm, szeretnék igazjelentéstevőnek köszönetet mondani. Nagyra becsültem és becsülöm a kiegyensúlyozott megközelítését az jelentésnek, amit bemutatott, és elnézést, hogyha a jelentésem után el kell, hogy menjek, mert egy másik szakbizottságban vagyok jelentéstevő, elnézést, hogy nem tudok maradni ezen eszmecsere végéig. Néhány kommentár azzal kapcsolatban, amit bemutatásra került egészen röviden. Nos, egy általános megjegyzésből kiindulva igaz, hogy ez a dosszié nem fog rendkívüli politikai vitákat generálni az európai intézményeken belül, de igaz az is, hogy a megbízható statisztika alapvető eszköze annak, hogy biztosítsuk a gazdaságpolitikák következetességét és a kötelezettségek ellenőrzését, amelyek a governanceból adódnak, valamint a megfelelő szintű monitorozást a makroökonomiai egyensúlytalanságok tekintetében. Ezek a felépésünk fő pontjai és a teljes átláthatóság és a statisztikai adatok nyomon követhetősége szintén egy módja annak, hogy az adó elkerülést, a pénz, mosás leküzdjük, ezek más fontos értékes pontjai fellépésünknek. Azt hiszem, itt megfelelő eszközökre van szükség. Ami pedig az érdemi részét illeti a jelentés felvetett pontjainak, röviden szeretném felvetni azokat, amelyeket eh, fontosabbnak, érdekesebbnek vélek, és amelyekkel egyetértek. Elsőként itt van eh, az adatok eh, közétételének kötelezettsége, valamint annak szükségessége, hogy innovatív eszközöket használjunk a pénz áramlások monitorozását illetően, a jogi személyiség azonosítása, a végső tulajdonosok nyilvántartása és a közvetlen befektetések adatbankja. Azt hiszem, hogy fontos jelezni kiemelni annak szükségességét, hogy meg kell erősíteni az együttműködést az Eurostat és más nemzetközi szervezetek között. Jó magam is jelen voltam azon a konstruktív találkozón, amelyet itt szerveztek az LKB és a bizottság részvételével, és teljes mértékben egyetértek azzal, ahogyan a jelentést amivel lezárta a beszédét, tehát megfelelő módját kell megtalálni annak, hogy egyrésztről megfeleljünk az LKB e aggodalmainak és a nemzeti egybankok aggodalmainak, hogy bevonjuk őket ebbe a folyamatba, másrésztről pedig meg kell őrizni a bizottság előjogait is a delegált jogi aktusok elfogadását illetően. Fontos tehát az, hogy megtaláljuk a módját és megkönnyítsük ezt a gyakorlati megközelítést, megfelelő megoldásokat találjunk, és végül olyan eszközök jöjjenek létre, melyek segítségével elérjük azokat a célokat, amelyek a központi jelentőségű dolgok ezen jelentésben. Köszönöm. Thank you. Uh, I don't see. Köszönöm az árnyékelőadóknak se híre, se hangva. Torvalds nevében, úr nevében van valaki, aki esetleg hozzá tudna szólni? Alicia Muszkára eh, és Önvál a zenehész előtt, majd előbb-utóbb csak megjelennek az árnyék eladók. Fordulok most az Európai Bizottság eh, és az Európa Központ Nemzeti Bank képviselőjéhez, Gérem Davila, az Eurostat nevében. Uh, oh, I will speak on behalf of the Commission. Uh, my name is Ani Tudorova, I'm uh, head of unit. Ani Tudorova vagyok. Én vagyok a, az Eurostatnál a fizetési mérleg statisztikák felelőse, és osztályvezető vagyok a bizottságnál. Nos, a bizottság nevében üdvözöljük a képviselő úr jelentését, mert nagyon helyesen koncentrál a rendelet szerepére. A bizottság a fizetési mérleg szolgáltatások, illetve közvetlen külföldi befektetések jogszabályt akarja módosítatni, leginkább azért, hogy harmonizáljuk ezt a jogszabályt a Lisszaboni szerződéssel leginkább azt szeretnénk, hogy a bizottság delegált aktusokat fogadhasson el, például a definíciókkal, az adatigénylésekkel kapcsolatban, és végrehajtási felhatalmazást akarunk a minőségi standardok, illetve minőségi jelentések vonatkozásában. Üdvözöljük a jelentés szellemiségét, és a jövőben is arra számítunk, hogy jó lesz az együttműködés köztünk, ahol is, vagy amelynek során pontosíthatjuk a dolgokat. A másik célkitűzése a javaslatunknak az az, hogy a komitológiai döntés hozatalt rend, összhangba akarjuk hozni a 223-as rendelettel ami leginkább azt jelenti, hogy az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságára szeretnénk bízni a munka nagy részét. Üdvözöljük azokat a módosítókat, amik ugyanezt a célt akarják elérni. A bizottság most először foglalkozott a közvetlen külföldi befektetés statisztikai kérdéseivel, és ezeket a módosítókat megvizsgáltuk, és azt látjuk, hogy az FDI-re vonatkozó adatok hozzáférhetőségét és minőségét akarja a raportőr javítani. Itt ezen a területen megint csak nagyon szívesen működünk együtt, mert úgy gondoljuk, hogy a javaslatok egy részét világosabbá kell tenni, egyes esetekben pedig eh, a kötelezettségek eh, megteremtése eh, feleslegesnek tűnik, mert az adatok egy része már rendelkezésre áll. Összességében tehát Gigold úrnak szívből köszönöm a munkát és a lelkesedést, és örülök annak is, hogy a jövőben is együttműködhetünk. Köszönöm. Most pedig Werner Bier az EKB részéről. Köszönöm. Mi is eh, nagy mértékben támogatjuk azt a politikai akaratot, ami a javaslatban és a jelentés tervezetben is megjelenik. Három részre osztanám a felszólalásomat. Az első a nagyon érdekes közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó javaslatokról szól, a másik kettőhöz, a delegált aktusokhoz, illetve az Európai Statisztikai Rendszer és az Európai Központi Bankok rendszere közti együttműködésről rövidebben beszélnék. Ami a köz, közvetlen külföldi befektetéseket az FDI-ket illeti, ott a három javaslatot, amelyekről a raportőr is beszélt most, e, jobban figyelemre vettünk. A e, Capital Flow-kon keresztül megjelenő FDI, illetve a végső tulajdon jog kritérium alapján közelítette meg, amely a statisztikai rendszert javítja, és a pénzügyi mozgások, közvetlen befektetések pénzügyi mozgásainak jobb átláthatóságát biztosítja, hogy ezt ő is mondta. Mi erről azt mondjuk, hogy az ilyen adatok begyűjtése elég bonyolult, mert a különböző befektetési láncok azok különböző joghatóságok alá esnek, tehát a statisztika begyűjtéséhez, ahogy azt a raportőr is mondta, szorosan együtt kell működni más nemzetközi felekkel, az OECD-vel vagy a G20-akkal. Éppen ezért lehetséges, hogy ez az új adatáramlás a legjobb erőfeszítés alapon kell, hogy megtörténjen, és egy átmeneti időszakot kell létrehozni, amikor az együttműködés az IMF-fel, illetve a G20-ak data flow kezdeményezése eh, megvalósulhat. A közvetlen külföldi befektetések témájában, eh, ami a eh, kimenő és bemenő statisztikák javítását illeti, ez megint csak a befektetések nyomon követhetőségét javítja, ugyanakkor nem jár plusz költségekkel a tagállamok részére, mert ezeket a, ezeket a statisztikákat gyakorlatilag az IMF-en keresztül és annak keretében a tagállamok már eh, most is gyűjtik, ezt tehát támogatjuk. A harmadik eh, FDI témájú módosítás a zöld vezős beruházásokra vonatkozik. Ezek olyan külföldi befektetések, amelyek eh, megkülönböztetendőek a takeoverektől, ez egy hasznos aspektusa a külföldi befektetések hatásának elemzésének, ugyanakkor a nemzetközi egyetműködés egy OECD Benchmark Definition dokument egy nagyon pici részében található meg, és alaposabban ki kell dolgozni a hátterét annak, hogy hogyan válhatnak az ilyen jellegű adatok összehasonlíthatóvá. Tehát nagyon érdekesek ezek az FDI javaslatok, amelyeket politikai szempontból támogatunk, csak megjegyezzük, hogy a megvalósíthatóság és a végrehajtás nagyon szoros nemzetközi együttműködést igényel, és önmagában az EU nem fogja tudni ezt elérni. Két rövidebb megjegyzésem lenne, leginkább eljárási témákhoz. Az első a delegált aktusok, illetve hatáskörök vonatkozásában támogatjuk azt, amit a magyarázatában a raportőr is leírt, és amiről most is beszélt, hogy az egyes függelékben szereplő flow t nem lehet nem lényegesnek minősíteni, mert ezek olyan adatok, amelyek a rendelet lényegéhez tartoznak, tehát itt az Európai Parlament és Tanács e- által elfogadandó jogalkotási aktusban lehet ezeket csak változtatni, ezekhez hozzájutni. Ami az Európai Központi banki rendszert, illetve a statisztikai rendszert illeti, üdvözöljük azt, hogy a raportőr a két rendszer között a három témában, a három jelentés témában szorosabb együttműködést szeretne látni. In the same way, it's... Ugyan, Ugyanígy az EKB fontosnak tartja azt is, hogy a végső joganyagban eh, legyen egy olyan rendelkezés, miszerint az EKB-val konzultálnak eh, a, akár a delegált, akár a végrehajtási aktusok eh, meghozatala előtt, különösen ami a fizetési mérlegre vonatkozik. Összességében tehát köszönjük a raportőrnek a munkáját, és a bonyolultabb technikai témákban, különösen ami a közvetlen külföldi befektetéseket illeti, állunk rendelkezésére. Köszönöm. E Köszönöm az Európai Bizottság és az LKB e képviselőinek az elmondottakat. Szengi volt a ismét szót. Köszönöm elnök úr a kollégáknak, hogy támogatták a megközelítésemet. A javaslataimat úgy látom, hogy alapvetően támogatja a bizottság, az Eurostat és az LKB is. Nyilván a előkészítő stádiumban majd felveszem önökkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a részletekkel kapcsolatban kikérem az önök véleményét, hiszen elmondtam, nem vallási kérdésekről tárgyalunk, pragmatikus megközelítésre van szükség, nem egy ideológiai uh, prekoncepció alapján kell ehhez közelítünk, ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy a nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy olyan színvonalas információs statisztikát kapjanak, amely valamit mutat. Diákként is meglepett már, hogy FDI ügyben Luxemburgba érkezik a legnagyobb mennyiségű külföldi működőtőke Európában. Nincs ezzel önmagában bajom, csak egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy valóban tényleg ide kerül mindez a pénz ebbe a kis nagyhercegségbe. De ez csak egy példája annak, hogy miért szeretnék a formális módosításokon kívül többet, miért várok ettől a jelentéstől, ettől a rendeletmódosítástól. Azt hiszem, hogy van bőven mit finomítani a jelenlegi statisztikai módszertanunkon. Én biztos vagyok benne, hogy közös erőfeszítéssel tudunk olyan eredményt elérni, amelyet aztán a triológus során gyorsan le tudunk tárgyalni. Az előző parlamenti ciklus alatt is szerette volna az elnök úr ezeket a triológusokat maga levezetni, Nos, úgy látom, hogy a jövőben is nyilván kiváló dolga lesz az elnökünknek a triológusokkal, úgy látom, hogy olyan óriási közérdeklődésre nem tartanak ezek a témák számot, tehát sok szerencsét majd a tárgyalásokhoz, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a kedves szavakat. Köszönöm Szengi Igornak, mondja az elnök, köszönöm a hozzászólóknak az elmondott véleményüket a második olvasatáról a pénzmosás elleni szabályoknak most fogunk szavazni, ezt már a Gigold jelentés figyelembe veszi, és igenis nagyon várom a trialógust ez ügyben, hiszen ez a fontos jogszabály szívemhez közel. Lássuk most a menetrendet, módosítók benyújtásának határideje május 19-e, ezeket június 15-16-án fogjuk tárgyalni, az Econban szavazunk rögtön aznap, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább. Valószínűleg eh, három oldalú tárgyalásokkal folytatjuk, erre vonatkozó eh, naptárat majd akkor határozok meg. Köszönöm, azt hiszem, hogy ezzel a délelőtt ülést le is zárhatom. 12-kor folytatjuk a Libe Econ e, együttesüléssel, e, ahol szavazni fogunk a második olvasatos parlamenti álláspontról, a pénzmosás ellenes csomagról. Tehát fontos szavazás lesz, nagyon fontos és jó eredmény politikailag és jogilag beszélve is. Tehát igazából nem is lezárom, hanem csak e, felfüggesztem az ülést, ne felejtsenek el délben visszajönni. Köszönöm.